Mes chers collègues. Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat. Közös ülést tartunk a mai napon az Econ szakbizottságban és a TAX 2-ben üdvözlöm Kuetier urat, és a TAX 2-es részéről pedig jó magam vagyok jelen. Örülök annak, hogy a legjobb kívánságokat fogalmazhatom meg az idei évre, és reméljük a 2016-os év jobb lesz, mint a 2015-ös. Az viszont biztos, hogy ugyanannyira telített lesz a munkarendje a két szakbizottságunknak, mint a tavalyi évben. A napi rendtervezetet már látták, és amennyiben nincsenek észrevételik, akkor jóváhagyottnak tekinthetjük. Egyetlen egy pontot tárgyalunk, nevezetesen eszmecserét folytatunk Moszkovici biztos úrral a megadott dossziukban láthatják, hogy milyen munkanyelvek érvényesek a mai napon, és ez a mai ülés, a Texas Bizottságnak az ülése nyilvános ülés, mégpedig az interneten keresztül is megtekinthető. Úgy gondoltuk Gualtierő elnök úrral, együttértésben természetesen biztos úrral, akit üdvözlök, és akinek megköszönöm, hogy eljött körünkbe, Szóval arra gondoltunk, hogy az idei évet a következőképpen kezdjük, mégpedig a TASZ 2-es külön bizottságnak az esetében, amely külön bizottság megfog, megfogalmazza és folytatja azt a munkát, amelyet a TAX 1-es bizottság elindított. Tehát arra kérnénk a biztos urat, hogy tekintse át a jelenlegi helyzetet, milyen döntés született a múlt héten, mi az, ami folyamatban van, és mi az, amire felkészül is, amin fáradozik jelenleg is az Európai Bizottság, mire számíthatunk. A TASZ 2-es külön bizottság azt a feladatul, hogy nyomon kövesse a folyamatokat annak a mandátumnak a fényében, amelyet megkapott, és amely mandátum kiterjedt ugye már a korábbi megbizatásunkra, és a TAX 1-es szakbizottság esetében. Tehát milyen információkat nem tudtunk összegyűjteni, ez az egyik téma, többek között a magatartási kódexre gondolok, ezt a témát kiválóan ismeri Moszkovici biztos úr, és egészen biztos vagyok abban, hogy erről is kiegészítő információval tud majd szolgálni. Tehát amit nem tudtunk teljes körűen elvégezni az első TAX bizottságnak a keretében, ezt egészítjük most majd ki. Továbbá azt kell, hogy megvizsgáljuk, hogy azok az ajánlások, amelyeket az Európai Parlament ö, fogalmazott meg a TAX jelentéssel kapcsolatosan, illetve az ECON javaslatokkal kapcsolatosan, illetve az ezek hova jutottak, mire jutott az AFED szakbizottság, a miniszterek tanácsa, a tagállamok, és milyen munkálatok végeztettek még szélesebb körben is, nevezetesen az OECD keretében. A TAX 1-esnek a keretében láthattuk azt, hogy mennyire jelentős mértékű az adó kimenekítés, amelyet számos multinacionális cég végez. Azt is észleltük, hogy elindult egyfajta szemléletváltás. Hála az Európai Bizottság, az Európai Parlament fellépésének és az OECD fellépésének. Tehát ennek keretében fogadjuk most biztos urat, és ezért tartjuk fontosnak azt, hogy most az év elején mit tart fontosnak az EB, az Európai Bizottság az új menetrendjének a keretében. Köszönöm szépen is neki, hogy eljött körében. And, and I would like also... Most pedig köszönöm szépen Moszkovici biztos úrnak, hogy eljött a mai napon közünk. Örülök, hogy ezt az Ekonnal együtt meg tudtuk szervezni. Ez egy rendkívül fontos ülés. Köszönöm a biztosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és részletekben menően fog beszélni az adóelkerüléssel kapcsolatos törvénycsomag kapcsán, és el azt várjuk, hogy rámutat bizonyos dolgokra, ha nem is egészen a részletekbe menően beszél erről egy sor fontos téma érdekel bennünket itt a parlamentben az ország jelentéseknél, az adózási, a társasági adó alap témájában. Például örülök, hogy eljött, újra csak ezt tudom mondani, az ECON szakbizottsági fontos törvényjavaslatot fogadott el éppen nemrégiben ebben az ügyben, és várjuk a javaslatokat. Alannak visszaadom a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, önni a szó negyed órában. Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak, kedves Alan, kedves Roberto, kedves és tisztelt képviselők, mint ahogy azt megszoktuk, de teljes őszintességgel szeretném én is megfogalmazni a legjobb kívánságaimat a 2016-os évre, amely éppen, hogy elindul csak. Látni fogjuk, úgy gondolom, azt, hogy mire törekszünk ebben az évben, és nyilván való, hogy ez a mai ülés egy jelzésértékű jelzés, tehát a tax egyes, illetve kettes a bizottságnak a megkeresésében úgy gondolom, hogy szimbolikus tettet teszünk, és gyakorlatilag a két bizottság, a Tekon és a Tax bizottság bizonyos értelemben átfedésben van, sőt azt mondhatnám, hogy egy és azonos bizottság. Mindtek előtt azt fejteném ki, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet kíván betölteni az adózás tekintetében. Szeretnénk, hogyha igazságosabb, átláthatóbb lenne és hatékonyabb lenne az adózás. Ez egy meghatározott tényezője a fellépésünknek, és természetesen ennek keretében kell, hogy egyáltalán jó magam is, a az adózási felelős biztosi portfóliumnak a keretében. A TAX 2-es külön bizottság esetében tudjuk azt, hogy az elején már közvetlenül betekinthetünk abba, hogy milyen fajta kötelezettség született, nevezetesen politikai határozott elkötelezettség szeretném ennek a keretében bemutatni az új főigazgatónkat, Stephen West, Stephen Questet. Quest úr, itt van a teremben? Nem, úgy látom, hogy még nincs itt de a szelleme az egészen biztos, hogy itt van. Nos, ez, ebben a szellemben, ezzel az észrevétellel jelzem önöknek az, hogy az imént találkoztam vele, és az első utasítás, amelyet adtam neki, az az, és ez a legfőbb utasításom is egyben, hogy a legtökéletesebb átláthatóság keretében dolgozzon együtt az Európai Parlamenttel, illetve önökkel. Ez a szemlélet a bizottság szemlélete. Ugyanis meggyőződésünk az, hogy csak akkor tudunk kielégítő módon előre lépni, hogyha az Európai Parlament teljes latbevetéssel részt vesz a folyamatban. És így módon fogjuk ön, mi is segíteni az önök tevékenységét. Ezt tartom teljesen természetesnek. Meghatározó fontosságú fellépésről van szó, hatalmas a tét, akár az ECON szakbizottság esetében, akár a TAX szakbizottság esetében. Tudom, hogy a két szakbizottság elnöke elkötelezett elkötelezett ezen kérdésekben, és elszánt abban, hogy nagyon szorosan együtt működjünk, akár csak 2015-ben, biztos vagyok, hogy 2016-ban ugyanilyen szemléletben, ugyanilyen becsvágyjal és kitartással fogjuk tudni folytatni a munkát. November és decemberben a parlament nagyon fontos határozatokat hozott. Ezek is kulcsfontosságúak a tekintetben, hogy a politikai napi renden tartsuk ezeket a kérdéseket, és szembe menjünk az elfogadhatatlan és elviselhetetlen szebb eseménnyel, nevezetesen az adó kikerülésnek a műfajával kell, hogy foglalkozunk, azzal szembe kell, hogy menjünk, ugyanazzal az elszántsággal, mint ahogy ezt eddig is tettük. Azok az intézkedések, amelyeket hoztunk ez idáig, jól mutatják, hogy a parlament és a bizottság teljesen összhangban látja ezeket a dolgokat. Hogyan tudjuk hatékonyan és valós alapokon visszavetni az agresszív adózási tervezést. Mégpedig mindezt az átlátható adóügyek kezelése keretében. Hatékonyak kívánunk lenni, átláthatóak a fellépésünkben, méltányos fellépésekkel, hogy jegyünk igazságosan, és ez az elvárása az európai polgároknak, illetve az európai vállalkozásoknak. Teljesen világos kell, hogy ez legyen. A vállalkozásoknak ki kell fizetniük azt a rájuk eső méltányos részt, amelyet az adópolitika keretében kell, hogy megfizessenek. Mindaz, ami ennek az elvárásnak, a fair share szemléletnek nem tesz eleget, elfogadhatatlan az európai polgárok számára számára. Egy személyes vallomást is tennék, persze szükség van egyáltalán erre. Szóval személyesen úgy mondanám, de ezen túl is, hogy egyszerűen botrányosnak tartom az adó kikerülését, amely történt. Egyszerűen, ha ez történik, akkor ez egy olyan fajta vakság, amely azt mutatja, hogy gazdaságilag vagyunk vakok, és a szociális, a társadalmi igazságtalanságnak a területén mozgunk. Ez elfogadhatatlan, és meg kell mutatnunk az, hogy nem vagyunk képtelenek fellépni, pont ellenkezőleg képesek kell, hogy legyünk együtt erősen fellépni ezen jelenséggel szemben. Kitérek most a módszer kérdésére. Az önök elkötelezettsége teljesen egyértelmű és teljes körű. Mi támogatni fogjuk önöket ebben, és támogatjuk azt is, hogy az Európai Parlament hozzáférjen a különböző információkhoz ahhoz, hogy a munkáját el tudja végezni kötelezettséget vállalunk, mint ahogy ezt korábban is megtettem. Jó, lehet, egy kígyás témáról van szó, hogy ez így lesz a jövőben is, és, meg, és arra ö, fogunk szertenni, hogy jobb egyensúly alakuljon ki a parlament hozzáférési jogában és a tagállamok hozzáférési jogában, illetve az intézményeknek a fellépésében kell, hogy mindez megnyilvánuljon, ilyen szellemben kell, hogy eljárjuk. Következő pont a lényegi, érdemi kérdéseknek az egyéb vonatkozásai. Konkrétan a mit is tettünk már 2015-ben, milyen lényegi, érdemi döntéseket hoztunk, és ebből láthatják majd, hogy kitartóan lép fel az Európai Bizottság először is vissza kell vetnünk az agresszív adóügyi tervezéseket. Mint tudják, az Európai Bizottság egy márciusi tervében már kifejezte elszántságát az átláthatóság területén. Aztán a későbbiek során júniusban egy akció tervet terjesztett elő a bizottság a vállalati adózással kapcsolatosan. Ez a két munkaanyag pontosan mutatja, hogy milyen erőteljesen kívánunk előlépni, gyorsan és hatékonyan kell előrelépnünk, annak ellenére így kell, hogy ez legyen, hogy tudjuk, hogy a döntéshozatal az egyhangúságot igényli a tanácsban. Tudjuk, hogy ez akár blókuszt is jelenthet, akadályt is jelenthet, de mégis mindannyian úgy gondolom, hogy elszántak vagyunk abban, hogy tovább tudjunk lépni és természetesen az érzékenységek azok nagyon más típusúak lehetnek egyik és másik szereplő révében, de mégis az előrelépési igény megvan. Nem szabad természetesen, hogy a, eltekintjük attól, hogy mindenkinek megvan a legitimása a tagállamoké, a tanácséi is, és ö, mindenképpen arra van szükség, hogy előrelépjünk többek között az információ automatikus cseréje tekintetében. És ismétlen, ismételten, hogy már így is jelentős sikereket tudunk elkönyvelni. Többek között a feltételes adó megállapítások feltárása tekintetében. Természetesen még nem jutottunk el odáig, ahova szeretett volna eljutni, akár a bizottság, akár a parlament, de mégis úgy tekintem, és ezt elmondtam a plenáris ülésükön is, és most is megfogalmazom, hogy sikerült egy kielégítő minőségű kompromisszumra jutnunk, és ezt bennem is reménykedtünk szinte a korábbiakban. Tehát úgy gondolom, hogy ez lehetővé teszi, hogy reménykedjünk, és hogy egyéb nagy területeken is nagy előrelépéseket tegyünk. Többek között a transferek a tekintetében, a transfer árakra gondolok itten, e tekintetben, illetve a KKT FCA-ra, a közös konszolidált társasági adóra, és ö, szintén gondolok még az egyéb munkaterületekre a kamat és jogdíj irányelvek a felülvizsgálára. Tehát nagyon tartalmas a 2016-os menetrendünk, és nagyon lényeges azt is leszökezzem, hogy én most nem mehetek elébe bizonyos dolgoknak, ugyanis az Európai Bizottsági eljárások még nem zajlottak le, döntéshozatal még nem ö, történt, éppen ezért nyilvánvaló, hogy ö, nem tudok mindenről még most beszámolni, de is a döntések az Európai Bizottságban megszületnek, kötelezem magamat arra, hogy szoros együttműködésben fogunk együttműködni, azért, hogy a bizottsági javaslatokat tovább lehessen fejleszteni. Aztán ezen kívül el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság nagyon hatékonyan kíván fellépni az ATAP rövidítésre hallgató, vagy névre hallgató programjában, nevezetesen az adócsalás és az adó kimenekítésnek a témájában, az adó kikerülésnek a témájában is. Ez egy kulcsmomentum lesz, és az Európai egységes piac ugye azt igényli, hogy koherens módon lépjünk föl, így például az adott csalás és az adott elleni fellépésben is. Persze, időnként ez azt is jelentheti, hogy tovább lépünk és messzebb jutunk el, mint ahogy azt az OECD ajánlja többek között a BEPS tervében. Globális a tervünk, mégpedig azért, mert hogy ugye áll egyrészt jogalkotási és nem jogalkotási eszközökből, de globális azért is a tervünk, mert hogy lesz a belső piacra vonatkozó fejezete, és lesz harmadik országokra vonatkozó részei is. Nevezetesen arra törekszünk, hogy a hatékony és a felelős adóügyi kormányzást biztosítjuk. A globalitás még egy másik szempontból is érvényesül, nevezetesen arra törekszünk, hogy egyéb Európán kívüli fórumokkal is a tárgyalásokat tovább folytassuk, és itt gondolok többek között az OECD g 20 a körére. Kívánom azt, hogy e témában is hamarosan találkozunk, mihez az Európai Bizottság meghozza a testületi döntését, akkor részletesen ezt ismertetni fogom önökkel, amennyiben ezt kívánatosnak tartják. Most átérnék a KK TA témájára, a közös konszolidáltársasági adó témájára. Erről már beszéltünk az önök körében. Meggyőződésem az, hogy itt is egy globális eszközről lehet szó, nevezetesen az nyereség átcsoportosítása, a nyereség transfer tekintetében nagyon fontos eredményt hozhat ez, és segítheti azt, hogy az adóverseny, az adó konkurencia területén is méltányosabbak, sok legyenek a folyamatok. Kötelezettséget vár arra, hogy 2017 egy olyan év lesz, lesz, amely a KKTA-nak az újra születését fogja magával hozni. Elmondom azt is, és ezt szeretném leszögezni, ugye, hogy ez a program, ez azt jelenti, mármint a KKTA, a három C-vel rövidítjük ezt angolban, ez egy első fázis lesz. Tehát nem csak arról van szó, hogy megállapodunk abban, hogy milyen közös, kötelező adó alapot kívánunk érvényesíteni, hanem tovább kell lépni a harmadik C betű, ugyanis a konszolidációnak az angol nyelvű célje, és erre is szükség van egy második fázisban, hogy kidolgozzuk. Tovább dolgozik ezen kívül az Európai Bizottság a hatástanulmányon is. Ezt a hatástanulmányt a kollégám együtt fogjuk majd megvizsgálni és ismertetni önökkel azért, hogy ezeknek a, ennek a hatástanulmánynak a fényében majd ismertethessük a jogalkotókkal azt, hogy hogyan is látjuk ennek a tovább folytatását. A maximális átláthatóságra törekszünk, mindenképpen szeretném ezt leszögezni. És a rövid távon is érvényes ez, meg a hosszabb távon is. Tehát vannak olyan olyan szempontok is természetesen, mint a versenyképes a vállalkozásoknak, és e tekintetben felelősen kell, hogy az adózásért felelőse biztos fellépjen, tehát a lehetőségeknek a fér, fényében fogunk eljárni, és az OECD-vel együtt működve kívánjuk majd ezeket az ügyeket tovább vinni és összegzésként mit is mondhatok el? Az, hogy a 2015-ös ambíciózus adózási év után 2016-ban ugyan ilyen ritmusban intenzíven fogjuk folytatni a reformokat. Meggyőződésem az, hogy akár decemberben Hágában, akár Amsterdamban a múlt héten, akkor, amikor tárgyaltunk a különböző illétekéseket, illetve a holland pénzügyminiszterrel, aki ugye az erő csoportban egy kulcs szerepet betöltő szereplő, és ezen kívül az államtitkárukkal is nagyon szorosan nyomon követjük ezeket a kérdéseket Hát meggyőződésem, hogy a holland elnökség messze menően osztja az Európai Bizottság álláspontját és hozzáállását. Úgy gondolom, hogy itt most egy ugyanolyan kiváló elnökséggel fogunk szembesülni, mint amilyen kiváló volt a luxemburgi elnökség, és arra törekszünk, hogy a BEPS csomagot, amennyiben csak lehetséges, a holland elnökség végére összehozzuk ehhez a holland pénzügyminiszter is biztosított a támogatásáról. Természetesen ennél többet most nem tudok mondani, de mint tudják, akár a tagállamok, akár a vállalkozások esetében nagyon lényeges, hogy a továbblépés megtörténjen. A belga ö, ö, rendszerrel kapcsolatosan pedig el tudjuk mondani azt, hogy milyen aktív az Európai Bizottság. Még a mai napon is új esemény történt, nevezetesen a többletnyereség adó megállapítási belga rendszerről mondta ki az Európai Bizottság a mai napon, hogy az jogsértő Mindez azt is eredményezze, hogy 700 millió eurót kell visszaigényelni 35 multinacionalistól. Kulcsmozanatokról van szó, meggyőződésem az, és ezt tapasztaltam különben másút is, ugyanazok a céljaink mindenütt, nevezetesen hogyan lehet nagyobb transzparenciát, átláthatóságot biztosítani a nemzetközi, a multinacionalis tevékenységekben, és mindenképpen ez azt kell, hogy szolgálja, hogy a felelősségük tudatában felépő vállalatok megtalálják a helyüket, és szemben azokkal, akik a szabályokat sútba vetik. Vissza kell vetnünk az adó csalást, az adó kimenekítést és az adó kikerülést, és mindez úgy, hogy konvergálunk a nemzeti intézkedésekkel. több fórumon elmondottam, a transzparencia forradalma kitört elindult, semmi sem fogja megállítani, és nem szabad, hogy azt gondoljuk, hogy a különböző ellenen szóló harcok azok eredményesek lesznek. Azok csak a figyelmet térítik el, de csak időlegesen hatékonyabb és igazságosabb adózási rendszerre van igényünk. Ezt várják az állampolgárok, a vállalkozások, mindez természetesen úgy, hogy minden egyes intézményüknek a sajátos jellegét respektáljuk egyben, együtt kell, hogy dolgozzunk a céloknak a teljesítésére, fogunk törekedni. Az Európai Bizottság elszánt abban, hogy támogatja önöket, segíti az önök tevékenységét a transzparencia keretében, az önök iránti kapcsolatban, és ez az összfellépés teszi lehetővé majd az, hogy ez a becsvágyó reform 2016-ban nagyon jelentős előrelépést hozzunk a transzparencia az adógyi átláthatóság tekintetében. Erre vállalok kötelezettséget. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Veszteger biztos asszonyt is megemlítette az imént, természetesen kapcsolatban állunk vele, és már igennel válaszolt a meghívásunkra, el fog jönni hozzánk, és be fog számolni azokról a kezdeményezésekről, amelyeket a saját portfólióján belül elindított. Elég hosszú a hozzászólók listája, úgy fogunk eljárni, mint ahogy általában a kérdés-válasz szekció zajlik itt az Econ szakbizottságban. 5 perc lesz egy kérdésre és válaszra. Azt kérném a kérdező kollégáktól, hogy két percben foglalják össze a kérdésüket, és akkor három percben válaszol a biztos. Az igen jelentős EPP nevében Burkhard Bájc az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr Biztos úr, üdvözlöm a részemről személyesen és a néppárt nevében is boldog új évet kívánok. Igen, csak tetszett, amit ön mondott. Úgy vélem, hogy ezzel dolgozni lehet, amit hallottunk idén, és joggal említette, hogy a parlament a bizottság oldalán, az önök oldalán áll. Én is így vélekedek erről, Ilyen értelemben tehát, amit elmondott, az igencsak tetszett. Két ponthoz szeretnék hozzászólni, pontosabban kérdést feltenni. Itt az országi jelentésekről van szó, országunként készülnek ezek ön egy átfogó country by country jelentési rendszer mellett van, és az Európai Bizottság készít egy javaslatot, amit nem sokára előterjeszt. Persze mondhatjuk, hogy az Európai Bizottság igen csak előre szalad, amit én személyesen üdvözlök, de hát az is fontos, hogy azok a javaslatok, amelyek megszületnek, túlmenjenek az OECD vitáin, és mert így lehetünk sikeresek, ezért az érdekel, hogy az Európai Bizottság az esetleges kockázatot hogyan kezeli, hogy adott esetben versenyhátrányba kerülnek európai vállalatok, hogyha itt Európában átfogó módon kell üzleti adatokat kiadniuk, és más vállalatoknak ezt nem kell. Konkrétan szólva, hogyan tudják biztosítani, hogy a jelentéstételi kötelezettségnél megfelelő határt húznak a multik és a kis és középvállalatok között, ha azok éppen határokon átnyúló módon dolgoznak, ez egy fontos kérdés. A CCCTB e kapcsán elmondta, hogy a 2016 a közös konszolidált társági adóalap éve lesz. A terveik szerint úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak itt ki kell tartania, bár nehéz tárgyalni a tagállamokkal, de nagy dobásra van itt szükség, ennek sikerülnie kell. Ezért a kérdésem röviden az, hogy az Európai Bizottságon belül hogyan folyik a vita a minimális adókulcsokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Biztos úr, parancsolja. Merci, euh, monsieur, monsieur Balz. Je, je, je me réjouis de. de... Balc úr, nagyon örülök annak, hogy euh, a frakciója rendkívül elkötelezett ebben a kérdésben, tekintve, hogy a legfontosabb frakcióról van szó, és teljesen egy hullámhosszon mozgunk, teljesen megegyezik a véleményünk minden egyes kérdésben. Nézzük először az országonkénti jelentéseket. Az imént ön is elmondta, hogy én nagy harcosa vagyok ebben a témakörben az átláthatóságnak. Van egy kiindulási probléma. Az a kiindulási probléma, hogy először is az OECD meghatározta az alapokat az automatikus információcsere tekintetében a különböző hatóságok és adminisztrációk között, tehát legalább ezt kell teljesíteni. A kérdés az, a probléma az, hogy nem tudunk megegyezni abban, hogy mennyivel szeretnénk ennek fölébe menni. Én magam személy szerint azt gondolom, hogy tovább léphetnénk ennél, de az egyértelmű, hogy semmilyen olyan intézkedést nem hozhatunk, amely legyengíti a saját vállalatainkat, amely a versenyképességük elvesztéséhez vezetne külső vállalatokkal szemben. Természetesen a kölcsönösség elvét kell alkalmaznunk, és nem elfogadható, hogy például egy amerikai vállalat előnybe kerüljön. Olyan döntést fogunk meghozni, amely a biztosi kollégium döntése lesz. Ami pedig a CCCTB-t illeti, itt két lépcsős eljárásról kell beszélnünk, és nem szabad elfelejtenünk, hogy az első lépcsőfok megelőzi a második lépcsőfokot, tehát nem csomagról beszélünk a közös konszolidáltársági adó alapnál, először is a minimális szabályokat kell meghatározni a hatékony adózás tekintetében, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetlen olyan társaság sem lehet, amely nem fizet adót, vagy nem fizeti meg a teljes mértékű adót, ez az alap méghozzá abban a tagállamban és azon a helyen, ahol a nyereséget megtermeli. Köszönöm szépen, Eliza Ferreira kap szót a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött a mai napon, és boldog új évet kívánok! Nagyon köszönjük, hogy rögtön itt az év elején nagyon komoly, ambiciózus témákat ragadott meg. Természetesen mindazok a kérdések, amelyek most elhangzanak, kapcsolatban állnak az előző ülésünkkel, és mindazzal, amit a luxemburgi elnökség képviselője elmondott. Elég kritikusan fogalmaztam én magam is, és több más kolléga is a luxemburgi pénzügyminiszter irányában az automatikus információ cserével kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. A parlament több állásfoglalást is megszavazott, ezek közül sokat igen komoly többséggel, és uh, szeretném megkérdezni, hogy mi történik majd ezzel a lendülettel, amit a parlament elindított. Reméljük, hogy ez nem áll meg a jelenlegi évben. Ezen kívül az adóalaperózió és nyereséget csoportosítás kapcsán is szeretnék feltenni egy kérdést. A mi álláspontunk egy kicsit keményebb, mint az OECD álláspontja. Azt hiszem, hogy ez minden egyes dokumentumban benne foglaltatik, amit csak elfogadtunk. Természetesen mi is szeretnénk továbbra is vonzóvá tenni az Európai Uniót külföldi beruházók számára, és szeretnénk megvédeni a saját társaságainkat. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az OECD BEPS szabályainál azért szigorúbbakat is meg lehetne állapítani. A kérdésem az, hogy a bizottság egyetért ezzel a véleménnyel, ez a vélemény ugye már mindenki számára ismert, fogja a bizottság ezt támogatni? Hiszen nem lehet felcserélni a szerepeket, meg kell tartanunk azt, hogy a bizottság kezdeményez, és utána a parlament véleményez. Ugyanakkor reméljük, hogy az európai érdekeket mindenképpen figyelembe veszi a bizottság, és ezeket bizonyos tagállamok érdekei elé helyezi majd. Köszönöm a kérdést, Ferere asszony, és köszönöm a jó, kívánság, jó kívánságokat. És akkor most a kérdés lényegére térve, én nem fogalmaznék olyan szigorúan a luxemburgi elnökséggel kapcsolatban, mint ahogy ő tette. Nagyon nehéz időszakot éltünk meg, nagyon sok uh, problémát kellett megoldani. A kérdés az, hogy uh, a kompromisszumokat hogyan tudjuk megfelelőképpen elkészíteni. Szerintem azok a kompromisszumok, amelyek a luxemburgi elnökség alatt megszülettek a feltételes adómegállapítással kapcsolatban, jók. Igaz, hogy a parlament ennél messzebbre akart menni, de azért nem mondanám azt, hogy ne lennének hatékonyak ezek a kompromisszumok az a tény, hogy mind a rulingokról, mind az automatikus adatcseréről meg tudtunk egyezni, méghozzá visszamenő hatállyal, az szerintem tényleg remek eredmény volt. Ritkán látunk ilyet. Az Európai Bizottság és az OECD szabályait mindenki ismeri, természetesen a BEPS lesz számunkra is az alap, de ezen szeretnénk tovább lépni. Vannak olyan elemek, a KKTA kapcsán, vagy a harmadik országos megközelítés kapcsán, amelyek rendkívül specifikusak az Európai Unión belül. Mi szeretnénk a hatályt kiszélesíteni a rulingok kapcsán, és javasoljuk az automatikus és szisztematikus információcserét, a spontán információcsere helyett. Mindannyian tudjuk, hogy ebben a tekintetben a spontaneitás lelassítja a reformtörekvéseket. A BEPSZ-es döntések, illetve az OECD megegyezései és a G20-ak véleménye természetesen fontos, de ennél mi egy kicsit azért ambiciózusabbak vagyunk. Köszönöm szépen, Bert Luke alelnök az ECR nevében. Guten Tag, Herr Jó napot kívánok, biztos úr. Köszönjük szépen az elmondottakat, de ezek nem elég konkrétak számomra. És hát a válaszai is időnként hagynak némi kívánivalót a konkrétságot, illetően és ön azt mondja, hogy fel van háborodva, hogy milyen mértékű az adó elkerülés az Európai Unióban. Mit gondol ön, hogy mekkora ez az adóelkerülés valójában? Tud-e számot mondani? Egy becslést mondjuk több száz milliárd euróról beszélünk ebben az esetben. Mit lát itt az Európai Bizottság, milyen volumenben történik adóelkerülés évről évre az Európai Unióban? és ezt követően szeretném másodszor megtudni azt, hogy ön szerint mennyire hatékonyak azok az intézkedések, amelyeket a bizottság javasol, hogyha látjuk, hogy milyen mértékű valójában az elkerülés. Talán százalékos számot tudna mondani, például a transzparencia kezdeményezés, esetében mire számít, hogy az adóelkülés hány százalékát lehet megszüntetni? 2 százalék, 10 százalék, 50 százalék? Én tudom, hogy nem tudnak, nem lehet konkrét számot mondani, azért nagyságrendileg lehetne valamit mondani, hát ilyennel rendelkeznie kéne az Európai Bizottságnak. Ugyanez érdekelne a CCCTB kezdeményezés kapcsán. Mit gondol ön, hány százalékról beszélünk? Tehát jó, pontos számot nem tud mondani, ezek számom vagyok, de azért nagyságrendileg tudnia kéne, hogy az adóelkerülés az Európai Unióban mennyiben kezelhető, milyen mértékben kezelhető a CCTB-n keresztül. Komisszája. Biztos úr, parancsoljon. Luka úr elnézését kell kérnem, nem vagyok újságíró, és nem tudok olyan számokat itt elővarázsolni, amikkel senki nem rendelkezik, az OECD sem tudja számszerűsíteni ezeket a becsléseket. Igen, összetett a helyzet, igen, bonyolult a helyzet, maga a harmonizált metodológia is összetett, és igen, komoly eltérések vannak egyébként tagállamról tagállamra nézve. Éppen azért, mert nincsen közös adózásunk, nincsen közös adóalapunk. Éppen azért dolgozunk ezen a konszolidált társasági adóalapon, hogy ezt a helyzetet egyértelműbbé tegyük és előreláthatóbbá tegyük. Természetesen jelentős eredményeket várunk, még hogyha nem is tudjuk ezeket számszerűsíteni, akkor is elkötelezetten dolgozunk. Még nagyságrendileg sem tudok számokat mondani, de azt el tudom mondani, hogy ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyek ellen fel kell lépnünk. A helyes kérdés talán az lenne, hogy ezek ellen a mechanizmusok ellen valóban megfelelő módon lépünk-e fel. Személyes meggyőződésem az, hogy ez a mostani agenda sokkal ambiciózusabb, mint valaha, éppen ezért ez hatékony lesz. Hogyha megnézik a TAX 1 bizottság jelentését, ebből is látható ez a konkrét agenda. De természetesen, ahogy haladunk előre az eredményekkel, folyamatosan beszámolok majd. No, Van még időm, mondja a képviselő. Moszkoviszi úr, nem hiszem el, amit hallok igazán. Ön azt mondja, hogy nincsen elképzelésük nagyságrendileg az adó elkerülés mértékerülés, nincsen elképzelésük arról sem, hogy milyen mértékű a kezelhetősége a problémának azon javaslatok útján, amit tesznek az átláthatósági kezdeményezés, illetve a CCTB kezdeményezés kapcsán. Ezért abszolút ért, értetlen vagyok, hogy eljön ide a bizottság elé, és még nagyságrendileg sem tudja megmondani körülbelül, hogy mekkora a probléma, és hogy milyen sikert lehet elérni. Őszintén szólva nem is nagyon értem a kérdést, vagy amit inkább nem értek, az az ön hozzáállása. Hát mondtam, hogy nem tudok elővarázsolni olyan számokat, amelyekkel nem rendelkezem. Azt vizsgáljuk, hogy ezekkel a jelenségekkel hogyan tudjuk felvenni a harcot. Természetesen vannak számadatok arról, hogy ez milyen problémát okoz, de mivel nincsen közös társasági adó alapunk, ezért nem tudok er- ennek a problémának a megoldásáról közös eredményszámokat mondani az OECD 100-200 milliárd dollárra becsülte ezt világszinten, tehát mondjuk olyan 10 milliárd euróról beszélhetünk itt európai szinten. Péter Jezek kap szót az Álde nevében. Köszönöm. A miniszterek és az ECOFIN az áfa csalásról beszéltek, igen, részletesen, amely 165 milliárd eurós kiesést jelent. Vannak olyan tagállamok, ahol ahol a reverse charge alapelvét alkalmazzák. Itt egy kicsit kisebb a probléma, és szeretném megkérdezni, hogy az áfacsalás elleni fellépésnek önök szerint mik a leghatékonyabb eszközei. Az áfával kapcsolatban van közös alapunk, tehát a becslések is sokkal hatékonyabbak, És itt van a másik fontos pillér, amely a bizottság adó stratégiájának az egyik legfontosabb alapelve, amely az áfa szempontjából rendkívül fontos, és itt egy másik áfa csomagot is be fogunk majd mutatni még a jelenlegi negyed évben, amely pontosan ezt a csalást szeretné majd megállítani, és az összeget az imént hallottuk, hogy ez milyen mértékű csalást jelent. Az áfával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az Ekon Bizottság saját kezdeményezésű jelentést is készít erről. A GUE nevében Fabio De Mázinak adok szót. Äh, Köszönöm szépen, Moszkovici úr, egy megjegyzést engedjen meg a country by country az ország jelentések kapcsán. Ismerem a pozícióját, a nagybátyám Olaszországban cipőgyártó középvállalkozó, és az adatokat illetően ezeket összegyűjtötte, hogy például a nagy cégeknek mi van, hány munkavállalók van, leányvállalatok, stb. De ő neki megvannak a számok, saját magára nézve, másokra nézve is, és ezért nem tudom aláírni, hogy ez a vállalatok versenyképességét aláhozza. Tisztában vagyunk azzal, hogy éppen itt a feltárások kapcsán, hogy ott vannak óriási cégek, amelyek hatalmas nyereségre tettek szert, és nem fizetek adót, és csak azért sikerült feltárni ezeket a problémákat, mert hozzáfértek az emberek az ország jelentésekhez, és ott kiderült, hogy milyen dolgok vannak már, ezért bátorítani szeretném arra, hogy ott folytassák, ahol már az részvényesekre vonatkozó irányelv kapcsán a parlament már lépett. Vesztegi asszony üdvözlöm, igen, hogy éppen Belgium kapcsán a mai napon eredményre jutott, és más területeken és de hát a helyzet az, hogy azok az országok, amelyek ilyen káros rezsimmel dolgoznak, mint Luxemburg, Belgium, a pénzt vissza kell fizetni. Ezek az országok nem is akarják a pénzt igazából, hiszen kétségbe vonják az Európai Bizottság vizsgálatának eredményét. Ezért felvetném azt, hogy gondolkodnak-e azon, hogy hogyan a taxai jelentés következtetését tartalmazzák, hogy átdolgozzák ez idevágó anyagot, hogy ne azok, akik másoknak kárt okoznak az adóelkerüléssel, végül is még megkapják a pénzüket is a végén. Mit lehet itt tenni? Biztos úr. Par euh, hmm, souci de la collégialité, de la cohérence. Mint hogy testületként működünk, és nyilvánvalóan respektussal és szakmai becsülettel, nyilvánvaló, hogy nem szólhatunk eh, Margaret Veszeger kolléganőmnek a nevében. Csak megismételni tudom azt, amit már mondottam. A személyes álláspontom most már ismert, de megismétlem akár hányszor csak szükséges. Tehát meg kell mindent tenni azért, hogy a verseny képességünket fenntartsuk többek között a beruházásainknak, a fejlesztéseinknek a versenyképesét. Természetesen mihez ismert lesz a hatás tanulmány eredménye, és nem akarok eddig menni a folyamatoknak. Szóval miért ez megszületik, akkor nyilvánvalóan egy konzisztens megoldással kell, hogy előálljunk. A minimális alapja a felépésünknek az, amit az OECD ajánlásként megfogalmazott. Tehát ad, a közigazgatási egységek, az adminisztráció közötti adatcsere, információcsere, és mi is arra törekszünk, amit ön is megfogalmazott, tehát biztosítjuk a kellő egyensúlyt az átláthatóság és a befektetés, a beruházások között azért, hogy a lehető legmesszebbre jussunk el, de viták vannak e, e tekintetben a bizottságban, és ez természetes, úgy gondolom, egyesek óvatosak a kollégák között, e, és ezt teljes mértékben meg tudom érteni jó magam is, és vannak más álláspontok, akár szöges ellentétben is, de mindenképpen testületként kell, hogy fellépjünk, és ezt fogjuk tenni. Fábio még egy percet rendelkezik. Nutzen élek is a lehetőséggel, ezért rá is kérdezzek rögtön, hogy hol tartanak a bizottság a taxa dokumentumok a kapcsolatban. Néhány dokumentumot nem láttunk, ezért a taxa 2-ről kezdett egyeztetni, hogy taxa 3 ne legyen. Ezért szeretném megtudni, hogy állunk, hogy megkapjuk az összes szükséges dokumentumot, hozzáférünk az összes kért dokumentumhoz. Ezzel kapcsolatosan már számos dokumentumot átadtunk, jelzem, és hát tudjuk azt, hogy rengeteg dokumentumról, hatalmas dokumentációról van szó, és akár adott esetben egyesek is maradtak a szórásból, de a szakosztályok éppen most is azon dolgoznak, hogy átvizsgálják ezeket a dokumentumokat azért, hogy amennyiben hiányosságok voltak, ezeket is át tudjuk adni önöknek. És természetesen erről tájékoztatom a következő napokban lemászult, és hát tudjuk kell azt is ugyanakkor, hogy egy hatalmas munkakultúra váltásról van itt most szó, és óriási munkamennyiségről, de jelzem, erőteljesen jelzem, hogy a bizottság teljes mértékben nyitott és kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a dokumentumokat dokumentumokat át fogjuk adni teljes őszintességgel. Elnök, köszönöm szépen. Most az új főigazgatótól azt kérjük, aki a mostani meghallgatáson nem tud jelen lenni, hogy valamennyi dokumentumot hozza magával, amikor meglátogat minket. A zöldek nevében pedig hallgassuk meg Szent uh... Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm az ambíciókat biztos úr, amiket már eddig is mutatott és egyetértünk. Csak várok egy kicsit, jó? Üdvözlöm. Köszönöm szépen az ambíciót, amit eddig mutatott, és 2016 az é, Európai Adőgyi Együttműködés éve legyen, ebben bízunk, ebben egyetértünk, majd meglátjuk, mire jutunk. De amikor a részletekről van szó, akkor egy kicsit világosabban szeretnék látni bizonyos témákban. Először is csatlakoznék ahhoz, amit Eliza Ferreira az imént mondott. A TAX egy jelentésben a parlament és a Dodds Niedermayer jelentésben a parlament egy hosszú listát készített konkrét javaslatokkal és ajánlásokkal. Ön azt mondta, hogy a beps túl akar menni, és rámutatott a CCCTB-re is de amit világosá kell tenni, ez a javaslatainkat részletesen tartalmazza, és hogyha új javaslatok vannak, mikor állnak elő ezzel, amely, amelyek reagálnak a mi jelentéseinkben, amikről szavaztunk. Az első pont, a második volt, pont pedig az, hogy hol is jár a folyamat a javaslatainkkal kapcsolatban. Illetőleg, ha nem ért egyet, akkor mondja el, miért nem ért egyet. A BEPS kapcsán itt Két hét múlva közé teszünk egy jelentést minden bizonyal, eh, amivel tovább megyünk az OECD jelen, modellnél, a szabadalmi boxokról, a minimális adóztatásról, a CFC eh, szabályokról van szó, és a CCCTB-vel kapcsolatban egy két eh, lépésből álló megközelítést alkalmazunk, és azt tudtuk meg a társaságoktól, hogy gyengülnek, hogyha hogyan tudunk elindulni majd egy két lépcsős folyamatban, tehát amit eredetileg tulajdonképpen a bizottság is akart. Biztos úr, parancsoljon. A BEPS ellenes fellépésekkel kapcsolatosan milyen dolgokat kellene javítani a E tekintetben a külföldi vállalkozásokkal kapcsolatosan azért, hogy bizonyos nyereség, transferek ne úgy történnek, ahogy az kívánatos, illetve vannak a hibrid jogalanyok, milyen fajta védőhálót lehet érvényesíteni, milyen fajta erodolás, erád, erodálás elleni intézkedéseket lehet hozni. Szóval ismétlem, az alapkiindulás maga a BEPS, azt szeretnénk, hogyha a BEPS egy európai szintre kerülne. De, de ezen felül még tovább is kívánunk lépni azon pontokon, amelyeket jeleztem. Na most, hogyha az imént úgy tüntheted, hogy összekeveredik ez az Axis a CCTV-vel, CCTV-vel a KKT-vel, akkor arra azt mondom, hogy nem, ez két külön fellépést igényel világosá vált az illetékes biztos számára, hogy egy sor adó téma van napi renden, amelyek itt hevertek az íróasztalunkat már évek óta, és láttuk azt, hogy nem sikerült az Európai Bizottságnak olyan javaslaton előállnia, amely az egy hangúságot eredményezte volna a tanácsban. Azt is tudjuk, hogy a KKTA alapvető fontossága, fontosságú mind az állampolgárok szempontjából, mind a vállalkozások szempontjából. Kiváló munkát végeztünk e tekintetben az európai szinten a különböző kollégák kollégánk, Marian Tyson, aki ugye önöknél dolgozott, aki kollega volt parlamenti képviselőként itt önök számára, számomra is, és aki szintén kollega lett most az Európai Bizottságban. És hát világos az, hogyha ugyanazt a javaslatot terjesztenénk elő, ismételten, akkor ugyanabba a szembenállásba kerültünk volna. Ez volt, lett volna az egyik forgatókönyv, a másik forgatókönyv pedig az, hogy a javaslatot tovább fejlesztjük, tovább alakítjuk. És nyilvánvalóan megvannak a determináltságok. Éppen ezért most úgy úgy gondoltuk a tanács, a bizottságban, hogy két fázisban lépünk fel. Először is az adó alap foglalkoznánk, és egy második fázisban a konszolidációssal. Tehát nem vagyok én ellene a KKT-jának, szó sincs erről, csak azt szeretném, hogyha az adó, a közös alap, a közös adó alap egyfajta lehetőséget biztosítson arra, hogy a több hogy a tagállamok előre lépjenek azok is, amelyek eddig edden álltak a dolognak, amelyeket különben nem kívánok neven, nevékön nevezni most mindez teljesen összhangban van azzal a jelentéssel, amelyet mind az ECON szakbizottság, mind pedig a TAX szakbizottság fogalmazott meg. És biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság tovább folytatja a munkáját olyan kérdésekben is, amelyek esetleg most nem kerülnek majd jóváhagyásra, és ami nem ment át akár júniusban, és nyilván valóan ez fog érvényesülni első fázisban a BEPS tekintetében, és aztán pedig a kkt ban Persze mindig álmodozhat az ember, mindig álmodhatunk jobbról és többről, de úgy gondolom, hogy fokozatosan kell eljárnunk, máskülönben sajnos nem tudunk előrelépni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az IEBT nevében pedig hallgassuk meg Marco Vallit. Eh, Köszönöm szépen, biztos úr, hogy válaszol a kérdéseinkre. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első az ország jelentések, az országonkénti jelentések kérdéseit. Nem egészen értem még, hogy bizottság hogyan láttam, tehát ambíciózusok akarnak lenni, és nyilvánosan akarnak működni, vagy vannak-e még rejtett dolgaik, amelyeket nem kellene bemutatni. A javaslatok persze legyenek ambíciózusak, ezt megértettük, de <clears throat> tudjuk, hogy a tagállamok bizony lobbiznak ebben az ügyben, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem csatlakoznak a többséghez. Az adófizető, a polgár persze igazságos adófizetést akar, ez világos, mindenki ezt mondja, de mit lehet tenni. Adott esetben nyilvánosá lehet tenni a tanácsi üléseket, ahol erről vita folyik. Itt megmutatkozik majd, hogy ki mit csinál, mert különben lesz tax 2, 3, 4, 5 és sorolhatnánk tovább. Paradoxon ez, hogy az európai ügyekben megpróbálunk adőgyi szabályozást alkalmazni, megpróbáljuk ezt eljutatni az olasz polgárokhoz is, de ha azt látjuk, hogy a multi kevés adót fizet, mert egy tagállam ilyen rendszert alkalmaz, és végül is megbüntetik a tagállamot, és a vállalat pénzt kap, és végül is kikapja a pénzt, a cég fizet, és a vállalat megkapja a pénzeket. Itt nyilvánvalóan nem ennek az országnak kéne visszafizetni a pénzt, hanem a közösség érdekében felhasználni. Itt a bizottságnak és a tanácsnak tennie kéne valamit, mert nem igazságos ez a rendszer ebben a formában, és nem is célra vezető szerintem. Kérem, válaszoljon a három kérdésre. Most akkor visszatérve ezen két kérdésre, három kérdésre is akár. Szóval most nem akarok itt spontán kreativ, kreativitási gyakorlatba bocsátkozni önök előtt de mégis úgy gondolom, hogy fontos, hogy visszatérnek ezen kérdésekre, mégpedig az országonkéti jelentés kérdésére, elszántságom, hogy az Európai Parlamenttel együtt dolgozzam, az egész Európai Parlamenttel és nyilván valóban meg kell, hogy halljam az Európai Parlamentnek a hangját, és a különböző hangokat is. És hát nyilván való, hogy vannak kérdések, amelyekben nem azonos állásponton vagyunk. Nyilván való, hogy az átláthatóság kérdésében például, ugye körültekintően kell, hogy eljárjunk, és lehet, hogy nem mindent tudunk teljes mértékben összhangba hozni, de mégis arra van szükség, hogy azonnal hozzunk döntéseket, és összhangba kell, hogy fellépjük azzal, amit az OECD javasol. És amit az OECD javasol, ezzel kapcsolatosan nagyon gyorsan fogunk eljárni. Január 27-én ezeket a kérdéseket meg fogjuk vizsgálni a tan, az Európai Bizottság testületi ülését. Azért, hogy ezeket a kérdéseket a megszer kapcsolatosan nagyon gyorsan rendezni tudjuk. Utána van a hatástanulmány. Mit fog az mérni? Több dolgot. Egyrészt azt, hogy a tájékoztatás a közvélemény irányába hogyan történik. És eh, a CDR 4-es, a tőke megfelelési irányelv alkalmazásán van négy javaslat. A kérdés mi? Az, hogy a vállalatok mennyire kell, vagy kellene, hogy nyilvánosságra hozzák a róluk szóró adatokat. adatokat. És a hatástanulmány pont ezzel foglalkozik milyen kockázattal szembesülünk, és erre utaltak többen is. A versenyképesség az egyik kockázat. Tehát gyakorlatilag felborulna az egyensúly a játszótéren, azaz az európai vállalkozások más kötelezettséget kapnának, mint az unión kívüli vállalkozások, és nyilván való, hogy figyelembe kell vennünk, mérlegelnünk kell az, hogy milyen előnyel jár a szándékolt javaslat, és milyen hátrányokkal, milyen adóbeli, milyen számviteli következményei lehetnek egyfajta nyilvánosságra, hozatalra. Meg kell világítani mindezt ezen kívül a nemzetközi kontextusban, a beps a keretén belül, és a hatás tanulmány mihez elkészül nagyon komoly napokon e témában is tudnunk majd javaslatokat tenni, és az Európai Bizottság majd kiegészíti, vagy sem mindazt, amit első fázisban január 27-én fog előterjeszteni. Tehát remélem, hogy nagyon konkrétan lesz egy első előre lépés az OECD javaslatainak a fényében, és utána pedig jön az, hogy tovább lépjünk adott esetben, és ennek keretében tudunk mi, illetve önök majd a legnagyobb komolysággal és higgadsággal fellépni. Elnök, köszönöm szépen. Most az INF nevében Geros Anmász hallgassuk meg. We hebben sterk de indruk, en we hebben dat gezien aan de focus die het parlement de afgelopen maanden heeft gehad op. A benyomásom, amit itt láthatunk, itt az adőügyekben, mint mondtam, hogy a LuxLeaks eset valójában felhasználásra került arra, hogy az erősebb Európa irányába nyomják a fejleményeket, és a szövetségi adóztatást verjék keresztül. A Lux Leaks-et egyszerűen felhasználják kifogásként, hogy általános elveket vezessenek be, hiszen azt akarják mutatni, hogy a problémák megoldása az Európai Unió nagyobb hatalmában keresendő. És ezt láttuk ön, amikor pénzminiszter volt Franciaországban, akkor kevésbé törekedett ezen a területen mélyreható munkára. Hiszen látjuk, hogy 15 milliárdot emlegetnek adóelkerülésnél, évről évre, de hát itt különböző nemzeti szintekről szokás beszélni. Európai szinten is azt látjuk, hogy különbségek vannak. Itt ö, ö, például a belga pénzügyminiszter is hivatkozott már arra, nagyon bonyolult az eljárás a jövőben, és ezekkel nagyon nehéz vitatkozni. Szeretném feltenni a kérdést, illetve szeretném megkérni önt, hogy jöjjenek el egyszer, és mondják el, hogy mi a tényleges eredmény. Ez egy testület, Vestager asszony is érintve van, tehát, és azt látjuk, hogy mindenki egy bizonyos irányba akar elindulni. De ezt valahogy össze kéne hangolni, hogyha úgy döntenek, hogy testületi szinten, hogy bizonyos lépéseket meg kell tenni, és a tisztességtelen versenyt meg kell akadályozni, akkor az intézkedéseket megfelelő módon kell átültetni, és itt a biztosok testületeként tovább akarnak menni a megkezdett úton az OECD-hez képest. Tehát például létre akarják -e hozni az minimális adókulcsok esetében az egységes alkalmazást, biztos úr. Ismételten most visszatért egy olyan életszakaszomra, amelyre nagyon büszke vagyok, de úgy gondolom, hogy némi rálátással kell, hogy tekintsem ezt a szakaszt. Ha jól emlékszem, egyike voltam azon három európai országbeli pénzügyminiszternek, akik a BEPS projektet felkarolta és Vackág Sableval többek között javasoltuk azt, hogy egy erőteljes, egy megerősített együttműködésben foglalkozunk a tranzakciós adóval. Arra is emlékszem, hogy javaslatot tettem pénzügyminiszterként, egy egészen jelentős javaslatot az adó kikerüléssel kapcsolatosan elég nagy pénzügyi forrásokkal francia részről, és attól, hogy most biztos lettem, nem mostani keletű a felháborodottságom az adó kikerüléssel kapcsolatosan. Így volt ez régebben is, mindenkor is, bár mikor is, európai polgárként is részt vettem ilyen vagy olyan folyamatokban. Tehát úgy gondolom, hogy a fellépésem teljesen következetes e témában, és ezen kívül, és hogy ismételjem, nem az én feladatom az, hogy Vesztager asszonynak a döntéseit minősítsem. Egy, de elmondom az hogy egyáltalán nem csak Belgiumot érintenek ezek a döntések. Ugye volt a Fiat cég, az Luxemburgot érintette, a Starbucks Hollandiát érintette, és hát más vizsgálatok is folytatódtak és folytatódnak a jövőben. Más országok is érintettek. Tehát senki, senki nem vádolhatja Vesztager asszonyt, vagy az Európai Bizottságot a tekintetben, hogy félénk a fellépésében, és hogy nem jár elkelő vizsgálatoknak a keretében. Egyet, hogy egyesek ennél többet szeretnének a föderációs szemléletben, de úgy gondolom, hogy ez egy normális dolog, hogy erről itt beszélünk és vitát folytattunk, de vannak szabályok, ezeket mindannyiunknak be kell tartaniunk, tartanunk, és ez a kollega vagy kollega nő, illetve a versenyér illetékes kollega nő teljes mértékben, függetlenül, hogy kicsoda, függetlenség jegyében kell, hogy végezze a munkáját teljes felelősséggel kell, hogy fellépje, és így is jár el a függetlenség jegyében, és mindenki pontosan tudja ebben a teremben is, hogy kiválóan dolgozik. Elnök, köszönöm szépen, lesz alkalmunk a jövő hetekben, a következő hetekben, meghallgatunk Veszteger asszony is a TAX szakbizottsági ülések keretében. Most pedig jöjjenek a következő hozzászólók, és ezeknek a hozzászólásokhoz az elnöki funkciót átadom Gátyeri elnöknek. Next speaker is that... Köszönöm szépen, a következő hozzászólom Danuta Hübner. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr. Tulajdonképpen kettő kérdéskört szeretnék lefedni a hozzászólásomban. Az egyik a digitális gazdasághoz kapcsolódik. Gondolom, hogy a bizottság valamilyen szinten, inkább előbb, mint később a digitális gazdaság áfa kihívásaira is megoldást szeretne találni, hiszen nagyon sok olyan adóügyi kérdés, mind közvetlen, mind közvetett adóügyi kérdés most érintett a digitális gazdaság függvényében. Bizonyára több biztoshoz tartoznak majd ezek a kérdések, és remélem, hogy az elkövetkezendő években, sőt, talán már 2016-ban is tesznek valamit a digitális gazdaság rendbetételére ilyen szempontból. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a luxemburgi elnök, a, az ECOFIN elnöke, Gramenya pénzügyminiszter azt mondta, hogy a kompromisszumok, a konszenzus ugyan bizonyos szinten megszületett az ECOFIN-en, ugyanakkor azt mondta, hogy bizonyos kérdésekre még vissza kell térni. Úgyhogy a minimum hatékonyságú adózással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye. A kérdésem az, hogy a tanácsnak esetleg megerősített együttműködést kellene elindítania. Azt tudjuk már az FTT kapcsán, hogy évekig tart, míg egy megerősített együttműködési megközelítést valóban ki tudunk dolgozni. A kérdésem az lenne, hogy az ön elképzelésében szerepel egyáltalán a megerősített együttműködés? Köszönöm. Nézzük először a digitális gazdaságot. A digitális gazdaságról lefolytatott viták a G20 berkein belül nem voltak könnyűek. Ott voltam már régebben is, mint francia pénzügyminiszter, és most pedig, mint pénzügyi biztos. A BEPS kapcsán valóban nagyon fontos, hogy a jelenlegi gazdaság kihívásainak feleljünk meg, hiszen most már valóban a digitális gazdaság korszakát éljük. A múlt században természetesen egészen máshogy működött a gazdaság, és ezért egészen mások voltak az adózással kapcsolatos kérdések is. Na most az ÁFA rendszer kapcsán azt tudom elmondani, hogy nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és tényleg szeretnénk a digitális gazdaságra kiterjeszteni az áfára vonatkozó szabályokat. A minimális ráta kapcsán úgy vélekedik a bizottság, hogy nincsen feltétlenül szükség egy minimális ráta megállapítására ahhoz, hogy egészséges és igazságos adózás valósuljon meg. Inkább az adózás hatékonyságára kell koncentrálnunk. Tehát, hogyha a társaságok valóban kifizetik az adót ott, ahol a profit létrejön, akkor már elértük a célunkat. A minimális adózás kérdése eléggé vitatott kérdés, és szerintem ezzel csak kinyitnánk Pandora szelencéjét. Nagyon sok tagállamnak ez egyáltalán nem lenne jó ötlet, úgyhogy őszintén mondom, hogy nem tartjuk jó ötletnek a minimális adózás, és azt hiszem, hogy nincs is nagyon olyan kollégám a bizottságban, aki ezt így gondolná. Ami a megerősített együttműködést illeti, azt hiszem, hogy erre nincsen szükség, hiszen van már európai jogszabályunk ebben a tekintetben, és erről fog is majd beszélni a következő ECOFIN. Köszönöm, a következő hozzászólónk Péter Simon. Herr Kommissar, biztos úr, a szociáldemokrata koordinátora vagyok a TAX különleges vizsgálóbizottságban. A kérdéseim éppen a legutóbbi eszmecserére vonatkoznak, és az eddigi párbeszédre. Elmúlt év októberében a plenárison kérdeztem öntől, illetve említettem meg, hogy a tudományosunk szerint az Amsterdami Egyetem oktatói olyan dokumentumot megkaptak a magatartási kódexel kapcsolatban, amiket a bizottság tagjai nem. A kolléganőm és én ezt követően egy prioritás kérdést, elsődleges kérdést tettünk fel a bizottságnak ebben a pontban. Mindeddig sajnos nem kaptunk választ erre, a felvetett kérdéseket újra fel fogom tenni itt a mai napon. Igaz -e az, hogy az administrative questionnaire, tehát a kilenc, külső személyek megkapták ezt a 99-es, dokumentum, 99-es számú dokumentumot, és voltak-e más esetek, ahol külső személyek hozzáférést kaptak dokumentumokhoz, olyan dokumentumokhoz, amelyeket a taxe bizottság nem, vagy csak korlátozottan tudott megtekinteni. Olyan dokumentumokra gondolok, amelyeket a taxa csak a reading roomban nézhetett meg, vagy ahol adatokat kitöröltek, feketével áthúztak. Ha ilyen történt, akkor az Európai Bizottság a taxénak megadja a lehetőséget a hozzáférésre a dokumentumokhoz a bizottságok tagjai számára, hogy lehetőleg széles körben megfelelő információkat tudjuk elvégezni a munkánkat. Köszönöm szépen. Nous avons eu a TAX egy szakbizottság nagyon sokat dolgozott azon, hogy kidolgozza ezeket az eljárásokat. Igen, hosszú vitát folytattunk az önök elnökével is, és a viták során lehetővé vált, hogy kidolgozzunk egy olyan megoldást, ami talán nem tökéletes, ugyanakkor jelentős előrelépést hozott létre az eddigi intézkedésekhez képest elképzelhető, hogy hiányoznak dokumentumok, és akkor majd uh, Steven Quest, uh, taxud elnök megérkezik Alain Lamassur irodájába, egy tonna dokumentumot cipelve a karjaiban, és akkor megvalósul a teljes mértékű átláthatóság. Na most nézzük a második kérdést, megpróbálok erre nagyon pontosan válaszolni. Nem arról van szó, hogy a TAX 2 szakbizottságnak, vagy a TAX 1 szakbizottságnak teljes mértékben hozzá férni férnie minden dokumentumhoz, ez vonatkozik a Simons Simonsra is. Egyébként tudtommal is úgy gondolom, hogy megfelelő információkkal rendelkezem, nem volt más hasonló jellegű incidens. A teljes elkötelezettséget most és itt kijelenthetem, Szeretnénk minél nagyobb szintű hozzáférhetőséget biztosítani és átláthatóságot létrehozni minden egyes európai adófizető számára. Van még időnk, lehet kérdezni, tessék? Egy ehhez csatlakozó kérdésem, a hozzáférésről beszélünk, az említett dokumentumokhoz való hozzáférésre mikor számolhatunk, ugye fél évre vonatkozik a mandátumunk, csak aztán a következő kérdés az országkézi jelentéshez eh, bizonyos aspektusokat már megemlítettek itt. Én most a különbségekre szeretnék kitérni, amelyek az OECD ajánlás alapján kerülnek továbbadásra, és eh, olyan, ahol a CAD 4-es alapján a bankoknak már most is eh, nyilvánosságra kell hozniuk ezeket a dokumentumoknak, és a nyilvánosság ismeri ezeket. Nem tűnik észszerének, hogy vállalatoktól különböző jelentéstételt várunk el. Ez inkonzisztens, és hogyan tudjuk ezt elkerülni? Sur le country by country reporting, je redis. Ami az országonkénti jelentést illeti, csak megismételni tudom, amit az imént már elmondtam. Megpróbálunk nagyon gyorsan fellépni, és nyilván megpróbáljuk figyelembe venni a parlament javaslatát is. Vannak opciók, még ezeket vizsgáljuk, ennyit tudok elmondani. A hiányzó dokumentumokkal kapcsolatban pedig olyan választ adni, ami egyben pontos és mégis homályos. A következő napokban ez a válaszom. Köszönöm szépen, José Manuel Fernández kap szót. Úgy tűnik elromlott a mikrofon. Je vais ici à côté. Je vais parler en français avec un autre micro. Bon, je vais parler alors en français. Euh... Akkor franciaul teszem fel a kérdésem. Beszéltünk társaságaink versenyképességéről, és arról, hogy a parlament és a bizottság ebben a tekintetben milyen intézkedéseket indított el. Na de ne feledjük el a KKV-ket, hiszen az Európai Uniós gazdaság 99%-át ezek a KKV-k teszik ki. A bizottság hogyan kívánja megvédeni a KKV-ket? Személy szerint nem értek egyet a harmonizációval, az adókulcsok kapcsán, ugyanakkor az alap harmonizációjával kapcsolatban, illetve az eljárások harmonizációjával kapcsolatban már pozitívabb a véleményem, és szeretném megkérdezni, hogy a bizottság hogyan vélekedik erről. És azt is szeretném megkérdezni, hogy gondolkodtak-e egy esetleges szélesebb körű terven, amelybe új adónemeket is be lehetne vonni, például a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adót illetve hogy valódi saját forrásokat lehet-e így kreálni az Európai Unió részére, mert úgy gondolom, hogy az elnöki asztalnál van egy nagyon komoly szakértője ennek a témának, Ale Lamassur személyében. Tehát, hogy nem lenne szükség egy szélesebb körű tervre, ahol valódi Európai Uniós saját forrásokat lehetne létrehozni. Először is teljesen igaza van abban, hogy a KKV-ket prioritásnak kell kezelnünk. Természetesen a multiktól a KKV-kig mindenkinek egyenlő bánásmódot és megfelelő játékteret kell biztosítani, egyforma legyen az átláthatóság, ki kell küszöbölnünk az adókikerülést és csalást a multinacionális vállalatoknál, hogy nehogy emiatt háttérbe kerüljenek a KKV-k. Ami az adó harmonizáció kérdését illeti, itt ugye minden egyhangú döntéshozatal alá tartozik. Ami az eljárások harmonizációját illeti, itt ugye mi tulajdonképpen egy közös társasági adó alapról beszélünk a CCCTB kapcsán. Tudom, hogy vannak olyanok, akik csalódottak a konszolidáció kapcsán. Ugyanakkor csak és kizárólag a két lépcsős megközelítés elképzelhető és megvalósítható annak érdekében, hogy előre lépjünk. A második kérdés tulajdonképpen kettős kérdés, először is általános kérdés, és természetesen Lavasszúr úr személyében komoly szakértőjét tisztelhetjük ennek a témának. Mario Monti vezetésével létrejött a magas szintű munkacsoport, és várjuk a kérdésben a fontos válaszokat. Mi úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy valódi saját forrásokkal rendelkezzen az Európai Unió költségvetése. Az Unió, illetve az eurozóna költségvetési kapacitását mindenképpen növelnünk kell, ezzel is egyetértek, hogy eh, hogyan épül fel a költségvetés, tehát a költségvetés artikulációja, itt vannak még nyitott kérdések, de a saját források tekintetében maximálisan egyetértek ezzel. A pénzügyi tranzakcióknál a tagállamok a bizottsággal együtt elfogadtak egy nyilatkozatot a 2015-ös év vége előtt. Ez mindenképpen jó hír, mert ez egyrészt mutatja, hogy van alapvető politikai egyetértés, másfelől pedig júniusig egyfajta menetrendet is felállított a pénzügyi tranzakciók megadóztatásának kapcsán. Meg vagyok győződve arról, hogy a pénzügyi tranzakciók megadóztatása egy ponton megszületik majd. Ez már egy visszafordíthatatlan folyamat, hogy ebben a negyed évben, vagy a következőben, azt még nem tudom. Rengeteg paramétert és részletet meg kell még vita, vitatni ezután is, mondjuk olyan kisebb kérdéseket, mint hogy uh, milyen százalék legyen ez az adó, de mindenképpen úgy gondoljuk, hogy uh, a pénzügyi tranzakciók megadóztatása nagyon jó jelölt, nagyon jó opció az unió saját forrásainak megteremtésére. Hogyha ezt elérjük, az már önmagában véve is óriási politikai sikertörténet. Köszönöm szépen. Az ECON és a budget közös jelentést készít majd az Európai Unió, illetve az Eurozóna költségvetési kapacitásáról. Gondolom, hogy ebben a vitában a saját források tekintetében ez is nagyon fontos dokumentum lesz. Manuel. Köszönöm szépen. Valóban itt nagyon sok hasonlatos gondolat hangzott el, szó esett az adózás kérdéséről azon jelentések kapcsán, amelyet, amelyeket megszavaztunk az Európai Parlamentben, illetve hallottuk a biztosnak a szavait is a témákban, de menjünk tovább. Az Európai Parlamentnek arra van szüksége, hogy világos támogatásban részesüljön az Európai Bizottságtól. Szó esett már az együttműködésről, nevezetesen arról, hogy nagyon szoros együttműködésben kapjuk meg a dokumentumokat. Ugyanakkor Ferrer jól emlékszik arra, hogy a magatartási kódexel kapcsolatosan azért voltak itt vitás esetek, azt hiszem, hogy egy témával foglalkozzunk el. Egy, kettő, van az országonkénti jelentés kérdése a témában, amely igazán így foglalkoztat minket többek között a koferáti jelentés kapcsán jelzem ezt a részvény, illetve a tulajdonos sok esetében. Ugye ott van a versenyképesség. Miért jön ez itt most így módon elő? Úgy gondolom, az átláthatóság nem árt a versenyképességnek, sőt, használ, és ez szolgálhatja az összes európai érdekét, ami pedig a részvény tulajdonosoknak a védelmét illeti, illetve az azzal kapcsolatos irányelvet, a dolgok még nem eléggé világosak. Ön híve volt annak, hogy a reporting az országon konkrét jelentés nyilvános legyen. A kollégái hogyan viszonyulnak mindehez? És végezetül pedig ö, lenne egy kérdésem, ö, nagyon fontos kérdés, még ha nem is annyira pontosan fogok fogalmazni, tudom, hogy a gazdasággal is foglalkozik biztosként, és ott van a gazdasági koordináció kérdése a 2016-os év végre magával hozza azt, hogy a különböző bevételek és adóbevételek kívánt képen nyilvánosan lesznek kezelve az európai szemeszter keretében. Ugyanis a kiadásokról mindig szó esik, de a bevételekről nem. És ott van ugye az adócsalásnak a kérdése, ott van pedig ezen kívül az agresszív adótervezésnek a kérdésköre, amely mind összefüggésben van szoros mértékben a bevételekkel. Beres kolléganőmi javasolta, és felveszem ezt a kérdést én is most a hozzászólásomban. Ott van a terrorizmus elleni harc. A terrorizmus elleni harcban ugye ott van az adó kérdése Tudom, hogy ez nem teljesen az ön portfóliója, de mégis úgy gondolom, hogy a finanszírozás tekintetében, mert a terrorizmus finanszírozásában tovább lehet lépni a bizottság jelentésében. Nos, azt mondanám, hogy hallottam az észrevételeit, ami a magatartási kódexet illeti, a transzparencia híveje egyértelműen az Európai Bizottság, de ugyanakkor nyilván valóan szem előtt kell tartanunk, hogy számos olyan dokumentummal dolgozunk, amelyeknek az informatív alapja a nemzeti hatóságoktól származik, tehát a tagállamok alapvető fontosságú hozzájárulásokat tesznek és nyilván pozitív hatással van ez a munka csoportainknak a tevékenységére. Mindenképpen e tekintetben a jó együttműködésnek a kereteit fenn kell tartanunk, és önökkel meg fogjuk osztani a különböző lefolytatott konzultációknak az eredményét azzal a szemlélettel, hogy menjünk el a lehető legremélem távolabb pontig ezen kérdésekben. A személyes meggyőződésemet már megfogalmaztam, nem ismétlem. A versenyképesség és az átlátóság nem ellentétes fogalmak, de én nem most fogom ideológiai szempontok alapján meggyőzni a kollégáimat, nem erre fogok törekedni, hanem arra, hogy következetesen és közösen gondolkodjunk és vonjuk le a következtetéseket. Tudjuk, hogy vannak olyan kollégák, akik egészen más szemléleten alapuló gondolkodást tudnak magukének, de a megközelítésük a célok tekintetében ugyanaz, és ez fogja meghatározni a közös meghatározásokat, közös megoldásokat, ami pedig az adózási kérdéseket illeti. Azok jelen vannak az európai szemeszter keretében, és kitekintése vagyunk a saját forrásokra is, és ez teszi lehetővé az, hogy sokkal ambiciózusabban és pontosabban lépjünk fel. Ami pedig a terrorizmust illeti, a francia pénzügyminiszter felvetette ezt a kérdést az utolsó ECOFIN ülésen is, mint hogy találkoztam vele. Tudom, hogy a következő ECOFIN ülésen is fel akarja vetni ezt, és igaza van. És természetesen nagyon pozitív volt az az eszmecsere, amely kialakult e témában az Európai Bizottság kész meghallani, varlamenni, tanácstól érkező kezdeményezést, javaslatot tett témában. Mert hogyha elvárjuk az alapjait, a gyökereit a terrorizmus finanszírozásának, akkor ezzel hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a terrorizmust magát felszámoljuk. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Ön azt mondotta, hogy ez nem egészen tartozik a portfólióban. A válaszom az, hogy de, de hogy nem. Teljes mértékben a következő hetekben, hónapokban, mint egy létfontosságú kérdés fogunk ezzel foglalkozni következő hozzászóló Bezlukért. Herr Kommissar, Biztos úr, még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy elmondta a bevezetőjében, hogy az országon tinti jelentés versenytorzító hatással is járhat. Személyesen eh, nehézségeim vannak megérteni azt, hogy eh, az igencsak agregált adatok a foglalkozatással, az árbevételekkel, az adokkal kapcsolatban miért vezet versenytorzulásokhoz európai és külföldi cégek között. Talán ezt még egyszer el tudnám mondani, hogy miért történik ez így. De van egy másik versenyaspektus is, amit még fontosabbnak tartok adott esetben, a Niedermayer doci jelentésben azt javasolják, hogy egy európai fair taxpayer, európai fair adófizető tanúsítványt kéne bevezetni. Elfogadja ezt az Európai Bizottság, és ha igen, akkor érdekelne, hogyan képzelik ezt. Ki az, aki megítéli ezt, hogy adott esetben egy adóköteles megfelelően tisztességesen fizete adót, mit jelent a fair adófizetés, a tisztességes adófizetés, és nincs-e veszélye annak, hogy egyes vállalatok, hogy sikeresek lesznek, hogy megkapják ezt a tisztességességi jelzőt, és ez versenyelőnyt jelenthet a cégek számára. Tehát hozzájutnak ez az előnyhöz a konkurenseikkel szemben, akik valamilyen oknál fogva ezt a Fair Taxpayer tanúsítványt nem kapják meg. Köszönöm, ez lett volna a kérdésem. Euh, de most, Tulajdonképpen most egy megfordított szerepet kér tőlem, de, mint mondottam, én nem látok alapvető ellentmondást az átláthatóság és a versenyképesség között. Vannak, akik nem így gondolkodnak erről, és most természetesen nekem kell válaszolni itt ezen a fórumon e témában. Az átláthatóság az az európai vállalkozásokat kötelezi, szemben a nem európai vállalkozásokkal, és valóban ez oda vezethet, hogy az egyenlőség, az esély egyenlőség felborul egyik, illetve a másik kör között. És éppen ezért javasoltuk azt, hogy szülessen egy hatástanulmány a témában, de e, nyilvánvaló, hogy itt az érvelésebben most nem fogok olyan irányba menni, amely teljes mértékben ellentétes lenne a meggyőződésemmel, tehát ennyit tudok most erről a témáról a mai napon mondani. Ezek a különböző gazdasági mechanizmusok mind-mind értekelésre fognak kerülni a hatástanulmányban. Ami pedig a Fair Tax Payer Label témáját illeti, és amelyre javaslatot tesz Ludek Niedermayer a jelentésében. Valóban az ECON szakbizottság javasolja az országonkénti jelentést, és ezt a bizonyos fajta label tulajdonítást, védjegy adását. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen lehetősége van egy ilyen labelnek a bevezetésére, és nyilván a 2016-os első negyedévnek a végére kell majd a témában, hogy tisztában lássunk, vissza fogok jönni az önök körébe azért, hogy egészen egyértelműen fogjunk, beszéljünk a francia szemben vagy nem szemben a versenyképességgel, egyrészt, másrészt pedig a nyilvánosságra hozatal tekintetében, akár a védjegynek a tulajdonításával kapcsolatosan, miket lát a bizottság lehetségesnek, megpróbáljuk megoldani a kérdéseket. Mm, Néna Jill. Néna Jill. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, boldog új évet kívánok. Három pontot szeretnék felvetni. Először is az első adózás az Egyesült Királyságban. Azt hiszem nagyon fontos, hogy rámutassunk arra a munkára, amit az Európai Bizottság és ez a szakbizottság végez ezen a területen, és meggyőződésem, hogy fontos szerepet játszhat ez a vitában, amit az Egyesült Királyságban folytatunk éppen Európa kapcsán ami pedig a konkrét felvetést illeti a tadó elkerülést, csak akkor tudjuk kezelni, ha pán-európai megközelítést alkalmazunk. Elmúlt héten a média beszámolt arról, hogy az egyik legnagyobb befektetési bank az Egyesült Királyságban nem fizet társasági adót ez elképesztő felháborodáshoz vezetett a polgárok körében. Tehát örömmel várom azokat a javaslatokat, amelyeket önök előterjesztenek a hónap vége felé. Azt kérem, hogy ügyeljenek arra, hogy az honfitársaim körében milyen lesz a visszhang. A második pont, a legutóbbi döntés a bizottság részéről, ami Luxemburggal és Belgiummal foglalkozott, mennyire lehet biztosítani azt, hogy ezek nem csak rövid távú nyereségek, mert mi történik, mit fog tenni a belga kormány, fellebbvitellel élnek, és hosszú ideig tart majd, amíg valamiféle ítélet megszűnik, a, megszületik, a vállalatok tiltakozni fognak, és nem sokra megyik fel, a tíz év múlva valamilyen eredmény is jön a döntéssel a probléma az, hogy a tagállamokat kompenzálja, pont azokat, akik bűnösök, hiszen szabályokat sértettek meg, lehet, hogy ezt jobban is lehetne kezelni. Ezért azt kérdem öntől, hogyan gondolkodik erről, hogyan tudjuk a tagállamokat összefogni a következő hónapokban, hogy az adózási ügyekben haladni tudjunk. A harmadik pont nagyon rövid, 2014-ben a parlament és a tanács elfogadott egy törvényt az könyvvizsgálói területtel kapcsolatban. Ennek ellenére az utóbbi idők azt mutatják, hogy a vállalatok és az adótanácsadók továbbra is azon az úton járnak, hogy készüljenek az adókonstrukciókkal, amelyekkel rendelkezünk. Hogyan tudnánk ezt a jogot felülvizsgálni, átalakítani, vagy önnek milyen javaslata lenne arra, hogy haladjunk ebben az ügyben? First, uh, uh, you're right about the impact on, UK. Uh, Teljesen jogos, amit mondott az Egyesült Királysággal kapcsolatban, milyen hatással. Nagyon aktív volt a transzparencia agendában és az intézkedések létrehozásában. Az egyik első miniszter, aki pozitívan reagált erre az OECD kezdeményezésre, Wolfgang Schäuble volt az egyik, és Osborne kollégám volt a másik. Igenis számítunk arra, hogy az Egyesült Királyság támogat bennünket az általános csomagunkban, amely egyébként a globális kötelezettségvállalásokkal jár együtt természetesen. Nem csak az EU, euróövezet léphet egyedül, tehát nem lehet ezt lekorlátozni az euróövezetre, de én úgy látom, hogy a közös célok tekintetében a brit kormány elkötelezett. Vasztager az biztos azt, hogy meg én, ami a többi témát illeti, igenis ö, igyeksz ö, esetről esetre haladni, úgy megvizsgálni, hogy mi történik, és ez a versenyjogi szempontot alkalmazunk, megfelelő mechanizmusokat kell szerintem kialakítani, hogy elkerüljük az ilyen eseteket, tehát hogy ne is legyen ilyen együttműködést kell kialakítani a megfelelő tárcák között, és az átláthatóság abszolút mértéke az, amit el tudunk fogadni, ami a többit illeti az eljárásokat be kell tartani, a jogállamiságot, ez így működik. <laughs> Hát, hogyha ítélet van, akkor meg kell várni az ítéletet. Ez a bíróságok dolga. De mi úgy érezzük, hogy azok az esetek, amelyeket a biztos felvetett, azok jogosak. Ami pedig a könyvvizsgálókat illeti, az Európai Bizottság együttműködik a tagállamokkal, és a szakmával is, hogy azok a szabályok, amelyeket mi már elfogadtunk, azokat teljesen átütessék a gyakorlatba. Mostantól 2016. júniusáig önök is tudják, hogy addig kellene ezt átültetni, és aktívan dolgozunk az átültetés sikerében. Sikerén. És reméljük, hogy a haladás valósággá válik. Köszönöm szépen, Ludek Niedermayer. Köszönöm szépen. Nagyra becsülöm a biztos úr véleményét. A minimális adókulcsal kapcsolatban teljesen osztom azt, amit mondott. Az eh, anti-BEPS irányelvek, eh, irányelven folyó munkát is támogatom. Adott esetben az egység elérése nem lesz könnyű a tanácson belül, Mire számít ön, van-e különbség az között, amit az OECD előír és amit az Európai Parlament elvár a társasági adóügyekben szerintem az összes adót a leghatékonyabban kell beszedni, ezt ön is mondta, a nagy kérdés, hogy az áfánál van jelentős különbség, itt igenis ez torzulásokhoz vezet a gazdaság és a költségvetések tekintetében. Hogyan tudjuk javítani az áfa beszedést? Ez egy fontos kérdést. Úgy gondolom, hogy végig kell gondolni, hogy az Európai Bizottság milyen javaslatot tud készíteni. Erről beszélnünk kell, határokon átnyúló témákat is felvethetünk, digitális gazdaság, a fordított adóztatás, vagy hatékonyabban dolgozzunk, például a számlák összevetése területén, hozzárendelése területén. Azt hiszem, itt vannak lehetőségünk, és itt a bizottságnak lenne feladata. Anti-fraud uh, ami a csalás elleni csomagot illeti, vagy az anti-BEPS csomagot illeti. Ugye, természetesen mindig nehéz egységre jutni, teljes egység, egy, egyhangú döntést hozni, de azért nagyon bízom, ami ezt a részt illeti is A javaslatomban erre az évre nézve, mert az OECD keretében már dolgozunk ezen, ezt már el is fogadták egyébként a G20-ak keretében, és az államfők, a kormányfők szintjén, tehát született itt egy megállapodás. Tehát az az érzésem, hogy nem is egyszerű, de lehetséges, sőt valószínű, hogy megállapodásra jutunk, méghozzá bízom abban, hogy a holland elnökség alatt erre sor kerül. Jerome Dijsselbloommal ezt már megbeszéltem, néhány nappal ezelőtt újra tárgyaltunk róla, ez új év előtt, és az az érzésem, hogy ambiciózusak vagyunk mind a ketten, ugyanazt akarjuk elérni, és bízom abban, hogy ez sikerül. Tudom, hogy más javaslatok nehézkesebbek lesznek, amikor megvitatjuk ezeket. Itt például szintén a CCTB javaslat is problémásabb véleményem szerint. Egyelőre itt nem sikerült egyhangú eredményre jutni, és tudom, hogy ez e, pedig szükség lesz rá, és ez nehéz is lesz. Ami az ÁFA reformot illeti, jó, nem a mai meghallgatáshoz tartozik, de mint már korábban elmondtam, a második fő javaslatom az adóelkerülési csomaggal kapcsolatban a VAT reform, ugye az áfa reform volt, amennyire csak lehet átfogó módon dolgozunk ezen az átfogó stratégián még. A célom az, hogy ezt meg lehet vitatni majd márciusban, hogy akkor ide elkészül, hogyha szeretnék Természetesen kész vagyok arra, hogy visszajöjjek ide, és a részletekbe menőbben megvitassuk ezt. De persze azt is tudom, hogy ez egy nehéz ügy, és átfogó megoldásra van szükség világos, globális és ambíciózus keretek között. Köszönöm szépen. Mihály Tajler. Jó, holnap a születésnapja holnap lesz, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, holnap van ez, de ennek ellenére köszönöm. Minden kollégának egy kellemes új évet kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget biztos úrnak, hogy a mai napon tárgyalhatunk önnel. Először is köszönöm szépen, ön bejelentette, hogy a dokumentemekhez való hozzáférés, ez lehetővé válik majd most. Társelőadóként a taxa egy részéről szeretnék emlékeztetni arra, igenis ez nehézséget jelentett, hogy sokáig kellett várni, és olyan sok oldalt olvashatatlanná tettek, és az adóelkerülési modellek mellett egy sor más kérdést is meg akartok vizsgálni, aztán a szerencsére a plenáris is oda vezetett, hogy ezzel foglalkozni tudunk. A hibrid finanszírozás, a mm, profit participating loan esetében, a licenszek esetében, mit lehet tenni? Ez része az ön csomagjának? Ön bejelentette, hogy a BEPS projekt kötelező jelleggel EU szinten jogalkotási lépéssé válik a hónap vége felé, ezt bejelentették, ez hát a parlament követelése. Mi támogatjuk -e önt ebben, tisztességes adóversenyt akarunk például, az információcsere, ön, az automatikus információcsere ön pozitívan beszélt erről itt az Európai Bizottság azonban nem állt be teljesen emögi. Hogyan tudjuk biztosítani azt véleménye szerint, hogy az automatikus információcsere tényleg működjön is, ha már döntöttünk róla, hiszen a bizottság jogalkotási javaslatát a tagállamok gyengítették egyik. Én osztom azt a véleményt, hogy amit eldöntöttünk, az nagy lépés előre felé, de azért azt is láttuk, hogy a spontán az automatikus információcsere nem működött, és hogyan tudjuk elkerülni azt az önvéleménye szerint, hogy a jövőben eh, ne jól alkalmazzák megint egyszer ezt a törvényt. A második kérdésem, Juncker bizottsági elnök úr Luxemburgi, Timmermans úr Holland, aki alelnök persze, és hát olyan országokról beszélünk, akik az elmúlt időszakban a Dutch Sandwich szabályozással tűntek fel, hogy a luxleaks is ismerjük, Kaminya miniszter urat is meghallgattuk, a luxemburgi kormány sokat tett, igyekezett, hogy hozzájáruljon most a megoldáshoz. Most a kérdésem az Moszkoviszi úr, hogy ön, mint felelős biztos, hogyan látja, de a bizottság, a bizottság elnöke adott esetben kellő támogatást ad-e önnek, mert időnként az volt a benyomásunk, hogyha a kérdéseket tettünk fel, akkor nem kielégítő válaszokat kaptunk. Egy dolog világos persze, hogyha itt az Európai Bizottság nem áll egy emberként a projekt mögött, mert akkor ez nehéz lesz, mert a tagállamok szintjén nagy az ellenállás. Bon, monsieur Terrad, bon anniversaire. Tajder úr, előre is boldog születésnapot kívánok a holnapi napra. Először is nézzük a pattern boxokat, amelyeket a viselkedési kódexen belül ugye meg kell valósítani. Van megállapodás a tagállamok között, az természetesen jó. Amennyiben nincsen megállapodás, akkor a jogalkotási útra kell lépni. Ami az automatikus információ cserét illeti, az információcsere már automatikusan működik. És ezt egyetlen intézkedés biztosíthatja, méghozzá az, hogy a bizottság ezt támogatja, ezt már nagyon sokszor elmondtam. Természetesen sokszor a tagállamok ki akarják zárni a bizottságot, és azt mondják, hogy majd magunk között, majd egymás között megvalósítjuk az adatcserét, de ez így nem működik. A nemzeti hatóságok, adminisztrációk közötti adatcserében valahol helyet kell adni a bizottságnak, mert a bizottság tudja csak ellenőrizni, hogy a tagállamok megfelelnek-e az előírásoknak. Tehát meg kell, hogy legyenek azok az eljárások, amikkel a bizottság ellenőrizni tud. Egyébként nyugodt vagyok, mert úgy gondolom, hogy jó minőségű kompromisszum jött létre, tehát ezt már önmagában véve nagyon jó eredménynek tekinthetjük. És volt még egy utolsó kérdés a luxemburgi elnökséggel kapcsolatban. A luxemburgi elnökségnek voltak ambíciói, és jó eredményeket értek el ebben a kérdésben. Ráadásul Pierre Gravinyával nagyon jó együttműködésben tudtunk együtt dolgozni. Amikor elkezdtük előkészíteni a holland elnökséget, akkor azt tapasztaltuk, hogy Hollandiában ugyanazok az ambíciók dolgoznak, és ugyanolyan eredményt szeretnének elérni, és úgy gondolom, ez most egy kicsit ugye rossz vicc, de hogy mint ahogy Luxemburg szerette volna a saját szennyesét kimosni, ugyanígy Hollandia is, ahol azért lenne mind változtatni, ugyanolyan ambícióval szeretné majd tisztába tenni a saját házatáját az Ecofinen mindannyian egyetértettünk ebben, és amikor Junckerrel ezt a bizottságot amikor Juncker ezt a bizottságot felállította, és először találkoztunk, és beszéltünk arról, hogy esetleg a monetáris kérdéseket kapom, akkor utána a sajtótájékoztatón tudtam meg, hogy a monetáris kérdéseket és a gazdasági kérdésekhez az adókérdéseket is hozzácsatolták a portfóliómon belül és ebben a témában, tehát az adókérdésben tökéletes együttműködésben dolgozom Juncker elnökkel, és a maximális támogatását élvezem, és nem csak az ő támogatását, hanem minden egyes biztos támogatását is. És komoly aduként fogom fel azt, hogy van itt az Európai Parlamentben külön adóügyi szakbizottság. És természetesen Tajer úr az ön elkötelezettségében sem kételkedünk. Köszönöm szépen, mondja Gátyeri elnök úr. Azt hiszem, hogy pozitív, optimista és ambíciózus hangulatban zajlott a mostani beszélgetés. Nagyon örülünk ennek, és annak is örülünk, hogy maximális támogatást kap a bizottság részéről. Ezt mi is tudjuk, ez tényleg így van. Pierre, Gravenyával folytattunk eszmecserét a délután folyamán, és megállapítottuk, hogy nagyon jók voltak az eredményeink, és reméljük, hogy a következő elnökség is ilyen jól teljesít majd. Természetesen várjuk az áfát, és várjuk azt, hogy februárban megkapjuk majd a konkrét jogalkotási javaslatokat, és akkor természetesen elkészítjük ezzel kapcsolatban a jelentésünket. Hát elég sok munka vár ránk itt ebben az új évben, de úgy gondolom, hogy ambíciónk és politikai megközelítésünk hasonló, és mindannyian megegyezünk abban, hogy ahol a profit keletkezik, ott az erre vonatkozó adót be kell szedni, be kell szedetni. Az adóbeszedés kapcsán, illetve a saját források kapcsán is egyetértünk, és most Anel Levász úrnak átadnám még a szót. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy eljött a mai napon, és hogy a lehető legjobb módon ezzel a párbeszéddel tudtuk megkezdeni a 2016-os évet. Két-három megjegyzést engedjenek meg. Az első koordinátori ülésen már a TAX 2 bizottság alatt beszéltünk a dokumentumok betekintésével és átadásával kapcsolatos problémákról. Természetesen szeretnénk elkerülni azokat a kellemetlen helyzeteket, hogy megjelenik egy új dokumentum, de vannak olyanok, akik ehhez nem férnek hozzá, vagy erről nem tudnak. Jó lenne, hogy a koordinátorok ülésére, vagy a taxud új főigazgatója, vagy pedig valamelyik más uh, munkatársa mindig eljönne, amikor a dokumentumokba való betekintés a téma, és akkor mindig elmondhatnák a naprakész információt ezzel kapcsolatban. Gualtieri elnök is elmondta már a lezáró hozzászólásában, illetve Niedermayer kolléga is hozzászólt ezzel kapcsolatban. Folytatni kell a politikai nyomásgyakorlást a kormányok irányába, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljenek a harmonizációra vonatkozó jogszabályok itt az Európai Unión belül, hiszen tulajdonképpen erről szól a CCCTB, ez rendkívül sürgős probléma, sürgős megoldást igénylő probléma, legalább annyira, mint az OECD kérdéseinek rendezése. Tehát az idő nagyon is számít. A munkaterv megszületett, a menetrend megszületett a CCCTB-vel kapcsolatban, és ennek kell biztosítania azt, hogy az elkövetkezendő évben megszülessen a megállapodás. Igen, ambíciózus munkaterv ez az adóelkerülés elleni csomag kapcsán, és ugyanilyen ambíciót kell táplálnunk a CCCTB esetében is. Vali, Zsilasszony, Fernándes képviselő beszéltek a saját források problematikájáról, és a jelenlegi kicsit faramuci helyzetről. Hát a jogszabályok így működnek, tehát hogyha az Európai Bizottság elítél egy országot állami támogatás problémája miatt, hogyha olyan állami támogatást nyújtanak, amely a szerződéssel nem összeegyeztethető, akkor az adott vállalatnak meg kell fizetnie az adót, azt a teljesen normális adót, amit ki kell fizetnie, és a vétkes ország profitál ebből. Tehát tulajdonképpen egy szabálysértő ország kapja meg ezeket az adó eurókat. Ez valóban egy kicsi furcsa. Nem tudom, hogy ez primér vagy szekundér jog alá tartozó kérdés, nem tudom, hogy az elsődleges vagy a másodlagos jogban kell megtalálnunk a jogalapot, de azért van logika abban, hogyha egy ország vétkes, elítélik, akkor nem kapja meg az adóbevételeket, hanem ezek az adóbevételek az Európai Uniós költségvetéshez kerülnek, és így a közös költségvetéshez járulnak hozzá, nem pedig a vétkes ország kasztájába folynak be. Úgy gondolom, hogy az országonkénti jelentéstételnél közelednek az álláspontok hogy ez most nyilvános legyen, vagy pedig nem. Az Econ a Taxpayer Labelt javasolta, de ez tulajdonképpen ugyanoda vezet, mint amit mi is szeretnénk megvalósítani. Vagyis, hogy azok a vállalkozások, amelyek készen állnak az együttműködésre, azok megtehetik. A TAX szakbizottságban meghallgattunk 15 multit, a legfontosabb amerikaiakat a digitális szférában, és egy nagyon fontos tanulságot kellett levonnunk, méghozzá az, hogy vannak olyan multinacionális vállalkozások, amelyek készen állnak az együttműködésre, és akkor itt létrehozhatnánk egy barátok klubját, amelybe beletartozhatnának azok a multik, amelyek azt mondják, hogy annak ellenére, hogy az európai jog nem kötelező őket erre, mégis nyilvánosságra hozzák az eredményeiket országos lebontásban. És reméljük, hogy ez egy pozitív spirált indít majd el, és akkor odáig is eljuthatnánk, hogy majd a közvélemény úgy gondolja, hogy aki nem hozza nyilvánosságra az eredményeit, annak a rejtegetni valója van, és akkor valaki talán ennek hatására fogja nyilvánosságra hozni. A munkatervet csütörtökön délben a koordinátorok ülésén fogadjuk el. Köszönöm, az ülést berekeztem.